Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönet azoknak, akik részt vettek a Kult szakbizottsággal szervezett ülésem korábban. Fontos, hogy a többi szakbizottságról is együtt dolgozzunk és működjünk, miért ne lehetne, akár a tanácssal is. Kezdjük el a munkát, mert pontosan 12.30-kor be kell fejezzük az ülésnek ezt a részét, és kettőkor kell majd folytatni Marian Tyson-nel folytott eszmecserénk révén a munkát. Most a munkaerő kiküldésről foglalkozó irányelv a szolgáltatások nyújtása keretében kell, hogy megütásra kerüljön. Módosítókat kell értékelnünk. Megadom a szót ezek után a jelentéstevőknek, önök osztozzanak a témán, igényük szerint. Moren Sártyi asszony kezdi, vagy Jonker asszony, ah, ahogy önök akarják, parancsoljon. Merci infiniment. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Köszönöm, hogy a munkamódszerünket is megértette. Agnes Jungeriusszal. Többször is így végeztük már a feladatunkat el. Két hangon, két részletben szeretnénk a témákat megosztva bemutatni a dokumentumot. Ez már egy kialakult munkagyakorlat a részünkről. Először is, elnök asszony, elnézést szeretnék kérni valamennyi kollégától, ezt a módosító ismertetőt a lehető legkorábbra terveztük, minél előbb szerettünk volna erről beszámolni, viszont a különböző nyelvekre történő fordítás nem állt még rendelkezésünkre. Hétfő óta megvan az angol szöveg, tehát ez egy olyan első pont, egy első szöveg, amivel már el tudtuk kezdeni a munkát de mielőbb szeretnénk, hogyha valamennyi nyelven rendelkezésre állna a munkanyagunk, hogy a munkát tudjuk folytatni, hiszen itt nagyon fontos terminológiai szempontok vannak. A legfontosabb szakasza a munkánknak, Ágnes és jó magam közös feladatának a legfontosabb fázisa, és ugye egy fázisban mozgunk. Minden frakció és minden árnyék előadó leadta a módosító indítványait, illetve bemutatta ezeknek a fő vonalait, és ebből kiindulva tudunk dolgozni. Úgyhogy társ előadóként mi meghallgatjuk ezeket az észrevételeket, és természetesen együtt dolgozunk a módosítók javasolóival az Európai Unió szellemi keretei között, és szeretnénk a módosítók fő irányait megérteni és figyelembe venni. Nagyjából 500 módosító indítvány érkezett. Köszönöm szépen önöknek az elvégzett munkát, és még inkább köszönöm, hogy nem túlozták el ezt a munkát, hiszen 500 módosító az azért mégiscsak 500 módosító indítvány az, ami előttünk fekszik, azért mégiscsak egy jelentős létszám, és szakmaiságot tükröz. Nyitottak vagyunk a javaslatokra, a célunk, hogy kiegyensúlyozott legyen a szöveg, nem szeretnénk kelet és nyugat között szakadást létrehozni, a szociális dömping és a tisztességes verseny, Európa gazdaságának a dinamikus fejlődése, ezek azok a szempontok, amik között egyensúlyra törekszünk. Elnök asszony, minden energiánkkal arra törekszünk, hogy az említett szempontok szerint eh, hangoljuk össze a frakciók véleményét. Az 500 módosító közül nagyjából fele-fele vonatkozik a preambulum bekezdésekre, illetve a főszövegre. És ez egy nagyon fontos adottság, hiszen az érdemi módosító indítványok adják a kérdésnek a lényegét. Nézzük a frakciók szerinti statisztikákat. A néppárt 169 módosított terjesztett elő, köszönöm szépen a saját frakciómnak, a szocialisták nagyjából százat terjesztettek elő, és aztán három frakció, az ECR, az ALDA és a GUE egy csoportba tartozik, ők összesen 50 módosítóval éltek. A zöldek és az ENF 30 körül, és a, aztán hét további módosítunk van még, és ezt mm, tudom úgy összképként említeni a statisztikákban. Ágnes bemutatja majd az érdemi módosító indítványoknak a tartalmát. Én azzal szeretném kezdeni, hogy mi az alkalmazandó jog, illetve kiküldetésnek az időtartama nagyjából 70 módosító foglalkozik a kiküldetés időtartamával. Egyesek a felső korlátot szeretnék eltörölni ezen a területen. Mások a 24 hónapot szeretnék módosítani. Többen javasolnak például 3 hónapot, 6 hónapot, 12 hónapot a 24-jel szemben. Aztán mások pedig a számítás módját módosítanák, illetve megnövelnék a 24-et 36-ra. Remélem, hogy nem hadarok túl gyorsan. Mások a maximális időtartamot a biztosítási szemponttal kapcsolnak egybe, illetve egy derogációs szempontot javasolnak a szabályok között. Ami tehát a halmozott kiküldetési idő tartamot illeti, a helyettesítések esetén sokan azt szeretnék, hogyha törölnénk azt a bizottság által javasolt pontot, amely a számításban nem venné figyelembe csak a hat hónapon túli szerződéseket. Ezt meg tudjuk vitatni. Ezek tehát azok a nagy vonalak, amelyek kibontakoztak, illetve az átfogó nézet a kiküldetés időtartamával kapcsolatban. És most átadom Ágnesnek a szót, aki a következő témakört mutatja be. Köszönöm szépen! A magam részéről én is köszönöm minden kollégának, aki ezt a jelentős munkát befektetve előterjesztette a sok-sok módosító indítványt, mert meggyőződésem, hogy ebből a legjobbat úgy tudjuk kihozni, hogyha egy közös megoldásra törekszünk mindenki bevonásával. És sokan sok-sok időt fektettek a javaslataik kifejtésébe. Szeretném a kollektív szerződéssel kapcsolatos javaslatok témájával kezdeni a helyzetismertetőmet. Számos javaslatot kaptunk, onnantól kezdve, hogy minden kollektív szerződés ki kell terjedjen a munkavállalókra, tehát ott a konkrét földrajzi területen érvényes, vagy az adott szakmában, vagy ágazatban érvényes eh, kollektív szerződés vonatkozzon rájuk, vagy a legreprezentatívabb munkaadók, illetve eh, érdekképviseleti szervezet égisz alá tartozó kollektív szerződés vonatkozzon rájuk. Aztán az egyetemesen alkalmazandó kollektív szerződéseket javasolják mások. Például olyan aggályokra hivatkozva, hogy eh, nem áll rendelkezésre információ, illetve tájékoztatás. Tehát nem tudják feltétlenül az érintettek, hogy mik a vonatkozó kollektív szerződések. Tehát a javaslatok teljes skálája bontakozott ki. És most visszadom a szót a javadalmazás, illetve bérezés témakörében a kollégának. Néhány módosító azt célozza, hogy alakítsuk át a minimál bér vagy minimális fizetés szabályait vezessük be a minimálbért a javadalmazás terminológia helyett. Tehát amit mi remunerationnek nevezünk, a remuneráció az a bér, illetve prémium az egyéb plusz bérek, juttatások. Tehát mindez együttesen alkotná a javadalmazásnak a fogalmát, akkor, amikor összehasonlítjuk a kiküldetésben dolgozó munkavállaló és a belföldi munkavállalónak a helyzetét, hogy elkerüljük a szociális, illetve versenybeli torzulásokat, a tisztességtelen versenyt. Tehát erre szerettem volna emlékeztetni magunkat, hogy ne keverjük össze a bért, fizetést, illetve a javadalmazást. Másodszorban néhány módosító, azt hiszem, hogy 23 konkrétan, azt célozza, hogy rögzítsük, hogy ki illetékes meghatározni a javadalmazást. És egészen őszintén meg kell mondjam, hogy a két társelőadó gondolatai itt találkoztak, mert mindketten úgy gondoljuk, hogy úgy kellene eljárni, hogy egyrészt tiszteletben tartsuk azt az elvet, hogy a javadalmazást az érintett tagállam határozza meg. Tehát itt ne Európa lépjen be a képbe, a javadalmazás meghatározója, ne az Unió legyen. Aztán kettő módosító, most itt próbálom fontossági sorrendben bemutatni ezeket. A szlovák elnökség a tanácsban már felvetett azt a szempontot, amit ők javasolnak, hogy egy komplex és tartós rendszert alakítsunk ki hat hónapra érvényes elemekből, illetve legyen egy másik rendszer 6-tól 24 hónapig, és a 24 hónapon túlira pedig egy harmadik rendszer, tehát három különböző szabályzat érvényesüljön 6 hónapig, 6-tól 24 hónapig és 24 hónapon túl. Ezek, illetve ezt a lehetőséget már a tanács sem tudta végül figyelembe venni. A javaslattevők most számunkra ugyanezt fejtik ki, mivel Ágnes és én magam mindketten azt támogatjuk, hogy egy egyszerű igazgatási rendszer alakuljon ki, ami világos és ellenőrizhető, tehát minél összetettebb, most egy Danutára nézek, aki az ellenőrzésre vonatkozó rendeleten dolgozott, a munkavállalók kiküldetésünk az ellenőrzését alakította ki, tehát itt össze kell hangolni a rendelkezéseket az ellenőrizhetőség szempontjával. Tehát ha túl bonyolítjuk, akkor nem lesz alkalmazható, vagy nem, nem lesz egyszerűen alkalmazható. Aztán az internetes oldal, illetve honlap mm, vonatkozásában javasolnak módosítókat, a tagállamok számára ott lehetne tájékoztatást találni a vonatkozó javadalmazási szabályokról, és ez is egyszerűsíti az ellenőrzést, illetve ez egy olyan tájékoztatási forrás, ahová fordulhatnak a munkavállalók, akik kiküldetésben dolgoznak, illetve minden érintett innen értesülhet a vonatkozó szabályokról. Most visszadom Ágnesnek a szót. Igen, talán vissza is veszem. A, a költségek levonása a bérekből is hozzátartozik ehhez a témához talán egyben kéne tartani a két vitapontot, és aztán az alvállalkozásról is szeretnék még mondani valamit. Először a költségekről, és bizonyos költségek a bérekből vonuló levonhatóságáról. Mert hogy vannak olyan javaslatok az asztalom, amelyek azt mondják, hogy a költségek, utazási költségek, ebéd és étkezési költségeket le kéne vonni azon intézkedések köréből, amelyeket feltétlenül garantálni kell a kiküldött munkavállalónak. Tehát több, többet, többen ezt a hardcore, vagy erősebb meghatározását követelik a, a javadalmazásnak. Aztán vannak azok, akik azt mondják, hogy ezek a költségek nem vonhatóak le a kiküldött munkavállaló béréből, meg más levonások, például a képzés, eszközbeszerzés sem kerülhet ide. Tehát itt a, a javadalmazásnak egy szélesebb körű meghatározása érvényesülne, nem lehet levonni semmit, nem, sem a utazási költséget, sem étkezési egyéb költségeket, de a képzési eszköz költségeket sem. De tudjuk azt is, hogy vannak olyanok, akik nem támogatják ezt a javaslatot. Ezt tehát tovább kell tárgyalnunk, hogy a végső szöveg a szakbizottság részéről hagyható legyen. Visszatérve az alvállalkozásokra, amely szintén kapcsolódik a kollektív szerződésekhez, hogy milyen kollektív szerződés jön létre. Most vannak itt olyan módosítók e témában, amelyek inkább arra törekednek, hogy módosítsák, vagy akár töröljék is az Európai Bizottság vonatkozó javaslatát. Ahogy emlékeznek rá, a bizottság azt javasolta, hogy ha van egy tagállami kötelezettség az alvállalkozókra vonatkozóan, akkor ennek érvényesülnie kell a kiküldött munkavállaló esetében is. Ha viszont ezek a kötelezettségek benne vannak vállalati, egy vállalati szintű kollektív szerződésben, akkor az azt jelenti, hogy ezeket is alkalmazni kell a kiküldött munkavállalóra. Tehát a kollektív szerződések és az alvállalkozás között is van tehát témabeli kapcsolat. Vannak olyan módostok, amelyek támogatnák ezt a gondolatot, meg vannak olyanok is, amelyek épp ellene vannak. Úgy érvelnek, hogy a vállalati szintű kollektív szerződéseket sosem alkalmazhatják kiküldött munkavállalóra a diszkrimináció problémája miatt. Elizabeth. Ami a feltételeket illeti, a lakhatási feltételek, itt, itt nagyon rövid leszek. Több módosítás is van ezzel kapcsolatban, amelyeknek az a célja, hogy a már elmondottakat megerősítsük, vagyis azt, hogy biztosítani kell a megfelelő lakhatási feltételeket, és ezt be kell tartatni. Reméljük, hogy ez meg is valósul, de ne ö, gondoljuk, hogy ö, ezt minden politikai frakció ebben a szakbizottságban épp annyira a szívén viseli ezt az ügyet. Sajnos nincs így. Az én számomra az utolsó kérdés a postafiók vállalatokra vonatkozik. Itt jó néhány módosítás érkezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósulnak meg a kihelyezések, És itt gyakorlatilag arról van szó, hogy amennyiben a kihelyezés nem ö, tehát az első naptól kezdve a kihelyezéssel kapcsolatban a fogadó tagállambeli szabályok kell, hogy érvényesüljenek. Ez alól csak akkor vannak kivételek, hogyha a származási országban meglévő szabályok magasabb védelmi szintet biztosítanak. Ezen keresztül azt reméljük, hogy meg tudjuk egy kicsit változtatni azokat a körforgásokat a munkavállalók körében, amelyek jelenleg kialakultak. Meg kell találni azokat a szektorokat, amelyek egymás kiegészítően tudnak együttműködni. A legfontosabb a minimális időszakok összehangolása, amely arra vonatkozik, hogy mennyi időt dolgozott már az adott munkavállaló otthon, mielőtt kihelyezik. Itt jó néhány módosítás érkezett a visszaélések visszaszorítására. Ezeknek mind az a célja, hogy a kihelyezettség ne két joghatóságot vonjon magával, vagy két országot, és ahogyan már egyszer elmondtam, mindig a fogadó tagállam beli szabályok az érvényesek, ezzel csak akkor lesz kivétel, hogyha a küldő tagállamban meglévő jogszabályok magasabb szintű védettséget biztosítanak. Itt alapvetően a jobb, jog, jobb megvalósítás a cél, tehát itt már megvannak a vonatkozó jogszabályok, itt főként a hármas és négyes cikkeket kell figyelembe vennünk a megvalósításra vonatkozó irányelvből, amelyek most már életben vannak. Az én véleményem szerint, és Elizabeth is így gondolja, a jobb megvalósítás és a jobb szabályok mind kéz a kézben járhatnak, tehát ezek párhuzamosan is megvalósíthatók, és alapvetően ezen, ebből kiindulva dolgozunk. Számom, számomra most egyelőre ennyi, várom a kérdéseket. És még én is hozzá szeretnék fűzni néhány gondolatot a kihelyezettség szempontjából azon cégek esetében, amelyek munkavállalókat közvetítenek, tehát itt a közvetítő cégekre vonatkozólag is nagyon sok módosítás érkezett. Én szeretném, hogyha bizonyos adott helyzetekre tudnánk ezeket leszorítani, mert uh, itt nagyon sok, a há- nagyon sok uh, bizottság a 3.9-es cikket kívánja visszaállítani, illetve nagyon sok módosítás. Ezt egyébként a bizottság már törölte, de számunkra ez jó hír, mert úgy gondoljuk, hogy um, hozzájárul ahhoz, amit uh, mi szeretnénk megvalósítani. Köszönöm szépen! Köszönöm. Most pedig McIntyre asszony kapja meg a szót az ECR részéről. Köszönöm, állnak asszony. Először is hadd köszönje meg a jelentéstevőknek a kifejtett munkájukat. Jól tudom, hogy korábbi eszmecserék során már beszéltem több témáról, amelyek itt felmerültek. Úgy gondolom rendkívül fontos, hogy ne próbáljuk megosztani Európát. Bizony néhány beterjesztett módosító arra utal, hogy vannak komoly megosztottságok Európában. Arra kéne törekednünk, hogy ezeket tovább mélyítsük, a kelet és nyugat Európa közötti különbséget, ezért kell konszenzusra törekednünk. Meg kell találjuk azokat a pragmatikus, működőképes megoldásokat, melyek minden tagállam számára, és minden munkavállaló és minden vállalat számára jók. Úgyhogy ne becsüljük le a kihívást és a feladat nagyságát. Azokat a kiskapukat meg kell szüntessük, amelyek az áll kiküldött munkavállalást lehetővé tették, és meg kell védjük a munkavállalók érdekeit. Ám ar- nagyon törekednék arra, hogy ne legyenek olyan intézkedések, amelyek megnyitják a kaput a protekcionizmus előtt, és amelyeket egyes államok, amelyek visszaélhetnek ilyen szabályokkal, protekcionista intézkedéseket elkendőző velük. Ez nagyon sajnálám, ha így alakulna. És sajnos szemben azzal, amit Ágnes mondott, szerintem bizony jobban kéne koncentrálnunk a már létező szabályok végrehajtására, mielőtt arra törekednénk, hogy megváltoztatnánk egy nagyon bonyolult jogalkotási térképet és összefüggésrendszert. Két konkrét pontot hagyja emeljek ki. Az első az a hosszú távú kiküldés témája. Sok vállalat használja ezt az eszközt, ezt a rendszert, mikor vállalat közi transferben küldi ki a munkavállalóját. Sokszor hosszú távú szerződéseket kötnek vállalatok egymással, amikor hosszú ideig dolgozik máshol a munkavállaló. Itt meg kell hagyjuk azt a rugalmasságot a vállalat számára, amely kell ahhoz, hogy az üzletmenetüket alakítsák, ahhoz illetően alakítsák a dolgot. Ezt a rugalmasságot fenn kell hagyni, foglalkozunk ezzel. A másik terület abban áll, hogy megértsük a munka új formáit, új módszereit a gyártók most már nem csak eladják a termékeiket, hanem egy szolgáltás csomagot is aladnak a termékkel. Szeretnék gratulálni Martinának, hogy ma reggel egy munkareggelit szervezett, ahol a vállalatokat meghallgathattuk, elmondták, milyen nehézségekkel küzdenek. Mikor a szerződés révén ugye legyártanak egy gépet, de aztán javítaniuk is kell még az rekordidő alatt. Nincs idő arra, hogy pepecseljenek, kitöltjenek mindenféle formanyomtatványokat, hanem azonnal javítani kell. Úgyhogy ezeket az új munkamódszereket és formákat is figyelembe kell vegyük, mikor szabályozunk. Thank you. Uh... Köszönöm. Dlabajova asszonynak adom meg a szót. Mindenkinek mondom, hogy lényegre törően beszéljünk, mert nincs olyan sok idő. Hát túl hosszan. Köszönöm, nehéz lesz rövidre fogni, hogyha mindenről beszélni akarunk. Először is szeretném megköszönni a társadalmadóknak, és szerintem hosszú út áll előttünk az 501 néhány módosítóval, amely mutatja, mennyire, egyrészt mennyire fontos a téma, és mennyire megosztottak vagyunk egyes ügyekben. Az ALDE nem annyira a mennyiségre koncentrált, hanem inkább a minőségre, mármint a módosítók körében, és arra, hogy az igazi problémákkal foglalkozunk. Ezeket már hallottuk korábbi eszmecserek során. Nem volt eddig árnyék elődő ülés, úgyhogy már most szeretném nyíltan kérni a társ elődoktól, hogy minden hangot hallgassanak meg. Mélységében értékeljék ki ezeket a hangokat, és kompromisszumokat kössenek, méghozzá túl a nemzeti politika határain, mert a nemzeti politikán túli hangokat is meg kell hallani és jelenteni. Az ALDE módosítói remélem megjelennek mind a kompromisszumokban, és tényekre és adatokra alapozunk a, a módosítóinkban, a már létező jogszabályokra, realista módon értékelve azok ö, igényeit, akik valóban kiküldenek munkaerőt ezért volt jó az a ma reggeli munka reggeli, mert hogy meghallgattuk a vállalatokat, akik tényleg kiküldenek munkaerőt, hogy miképp működik ez és mi a gond. Gyorsan ömötek néhány pontot, tudják egyébként, hogy mik ezek. Mert már beszéltünk róla először is, az időtartam. Még mindig kétségeim vannak a felől, hogy bármi módon is meg kéne kötni az időtartamot. Azt kéne megvizsgálni, hogy vajon tényleges a munkaverő kiküldése, betartja-e a jogszabályokat. De ez a fő gond. Nem az, hogy hány napig vagy hónapig tart, hanem a valóságos, tehát tényleg tény, helytálló-e, tényleg kiküldött munkaerő van szó. A hosszú távú javadalmazás témájában nyilvánvaló, hogy olyan képviselők, ahol tagállami szinten megállapított minimum bér érvényesül, ragaszkodnak majd ehhez a megfogalmazáshoz, hogy minimum kifizetés. Itt kompromisszum kell. A vállalkozás. Szerintem a review kötelezettséget törölni kéne, mert nem eléggé világos a meghatározása az alvállalkozásnak. Szerintem közös akarat, hogy töröljük a javaslatból ezt az egész alvállalkozó rész, mert nagyon ködös. Még egy konkrét ügy, közlekedés, szállítás, szerintem ebben a jogszabályban nem kéne közlekedéssel foglalkozni. Most várjuk Bulc képvisel, ö, biztos javaslatát a konkrét közlekedési ügyekkel foglalkozó jogszabályról. Ott kell foglalkozni ezekkel ügyekkel, nagyon kényes kérdések ezek, nem itt. A végén még egyszer ahhoz ragaszkodom, hogy világos, egyszerű szabályok legyenek a vállalatok számára érthetőek, és ne terheljük túl, különösen a KKV-kat, túlzott bürokráciával, meg, meg irreális pénzügyi követelményekkel. Mindannyian hasznát látjuk a kiküldött munkabelőnek. Mind a két ország, a kiküldő meg a fogadó ország gazdasága is hasznát látja ennek a gyakorlatnak, úgyhogy a szolgáltások mobilitását meg kell őrizni a következő nemzedék számára is. Szerintem ez olyan dolog, amit szem előtt kell tartanunk. Várom az ügyműködést, és az intenzív árnyékelődő üléseket a közeljövőben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Kári asszony megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a két társ előadónak a nyitott hozzáállást és munkastílust, amelyről ismét tanúbizonyságot tettek. Ez megjelent a módosítók bemutatásában is, sok módosító fekszik előttünk, és valamilyen kiinduló pontot célszerű választani a megtárgyalásukhoz. Ez pedig legyen az azonos munkáért, azonos helyen, azonos bér elve. Juncker úr ugyanígy nyilatkozott, tehát egyenlő munkáért, egyenlő fizetést. Ez az első szempont. Látni kell, hogy nagy munkaerőpiacok közötti eltérések vannak a tagállamok között. Mások a szabályok is, illetve nemzeti megállapodások, helyi szerződések, ágazati, kollektív szerződések léteznek. Tehát a munkaerőpiac eltérő a különböző országokban. Hogyha az egy helyen végzett azonos munkáért azonos bért szeretnénk, akkor azt is látni kell, hogy ne az legyen a verseny fő szempontja, hogy kifizeti a legalacsonyabb béreket, és a legrosszabb munkakörülmények között kidolgoztat. Hogyha ezeket figyelembe veszük, akkor a kollektív szerződések alkalmazása nyújthat teljes körű megoldást. A javadalmazás úgy gondolom, hogy szintén a munkaerőpiaci helyzetet tükrözi, és ezért is fontos, hogy az tagállamok maguk határozzák meg, hogy mi a javadalmazás. És örülök, hogy ezzel az egyértelmű megközelítéssel egyetértenek az előadók. Szeretnénk a kiküldetés idő tartamát is maximálni. Hiszen itt egy ideiglenes kiküldetésről lehet szó. Ez nem annak a lehetősége, hogy stabilan egy másik országba költözzön valaki, ott munkát vállalni, hanem ezek a szabályok tényleg ideiglenes jelleggel alkalmazandók. És itt nem egyszerűen csak időkorlátra van szükség, hanem azt is hangsúlyozni kell, hogy egy másik országban szabad munkát végezni, de az már egyfajta vendégmunkás helyzetet jelent. Aztán ellenőrzésre is szükség van, fel kell számolni a postafiók cégeket, és várom összességében a közös munkát. Tere Reinkének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a társelőadóknak és az árnyék előadóknak a jelentésért, illetve a módosítókért, és eltérőek az álláspontjaink, de a módosítókat látva én úgy látom, hogy erős a szándék, szinte mindenki részéről, aki ebben a témában dolgozik, hogy egy jó kiegyensúlyozott megközelítés alakuljon ki a szolgáltatás szabadsága, ami egy alapjog az Unióban, illetve a hatékony munkavállalói védelem szempont rendszere között. Tehát én úgy látom, hogy nagy a mozgásterünk, hogy közös álláspont tudjon kialakulni. Általánosságban azt szeretném elmondani, hogy az összes módosító abban a szellemben készült, hogy minden európai javát szolgálja tehát egyrészt tisztességes munkakörülményeket szeretnénk teremteni és biztosítani, másrészt eh, tehát akik egy másik tagállamban dolgoznak, azok számára, másrészt az otthon dolgozók számára, illetve belföldi munkaerőpiacon dolgozók számára. Így tudunk egységes és kedvező helyzetet kialakítani. A kollégák által említett néhány szempontra szeretnék reagálni. Nagyon fontos, hogy olyan jogi alapunk legyen, amely nem csak a szolgáltatási szabadságot veszi figyelembe, hanem a munkavállalók védelme és a munkavállalók szabad mozgása szempontokat is. Mert úgy gondoljuk, hogy a jogalap ezt is tartalmazza. Aztán a javadalmazást tekintve úgy gondoljuk, hogy bővíteni kellene ezt a fogalmat, tehát a munkaköltségek, az utazás, a lakhatás, az ellátás költségei konkrétan kéne, hogy szerepeljenek az irányelv szövegében olyan értelemben, hogy ezek nem számíthatók bele a javadalmazásba. És ami a jogi egyértelműséget illeti, úgy fogalmaz a szöveg, hogy itt ideiglenes kiküldetésről lehet szó, és meg kell határozni ennek a pontos jelentését. Az árnyék előadói megbeszéléseken majd erre is ki kell térnünk. A kollektív szerződéseket illetően most azt látjuk, hogy csak nagyon korlátozott számban vonatkoznak egyes tagállamokban a kollektív szerződések a kiküldetésben dolgozókra. 17 ezer német kollektív szerződésből például mintegy 20 terjed ki a munkavállalói kiküldetésre. És ez azt jelenti, hogy a tagállamok eltérő joggyakorlata, jogszabályi háttere alapján kell egy közös megoldást kialakítani, úgy, hogy kezeljük a felmerülő problémákat. És a problémának az is része, hogy a tagállamok a kollektív szerződések és az egyéb jogszabályok terén nagyon eltérő helyzetet mutatnak. Mindjárt befejezem. Ami pedig a szabályok megkerülésének az elkerülését, megakadályzását életét, tehát az álkirendelések komoly probléma, ezt kezelni kell. A szállítási ágazat például, illetve a közlekedés egy ilyen terület, ahol különösen oda kellene figyelni erre, illetve az irányelvet itt kellene alkalmazni. Mi csak 30 módosított terjesztettünk elő, ahogy hallhatták is Elizabettől, azért, mert szerettük szerettünk volna úgy megjelenni, hogy egy következetes állásponttal rendelkezünk, és konstruktívan szeretnénk együttműködni a többi frakcióval, hogy a parlament erős álláspontot tudjon képviselni, hiszen csak az első lépése a munkánknak a három oldalú párbeszéd előtt ez a témakör, és a bizottsággal, a tanácssal folytatott egyeztetések első lépése után még sok feladat áll előttünk, várjuk a konstruktív együttműködést. Köszönöm, Laura Áger nincs itt, úgyhogy Matály úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy mi megint nagyon aggódunk, zavar minket, nem tetszik nekünk az ezzel kapcsolatos munka, mert itt gyakorlatilag ez nem más, mint a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó jogszabály megújítása. Ez szociális dömping támogatása, nem más. És egy másik oka mindennek az, hogy ezzel most nem fognak túlságosan megváltozni a dolgok, és ez azért van így, mert a mögöttes pénzügyi érdekek nagyon nagyok. Ugye itt ez egy versenykérdés, ahogyan ráutalta kolléga a nyugati és a keleti országok között. Persze, hát a keleti országoknak tetszik ez, mert az ottani munkavállalók így is többszörösét keresik külföldön, mint otthon, ugyanakkor beáramlik a deviza országaikba, és az alvállalkozó államokban is az az érdek, hogy ez megmaradjon, mert nagyon sok cég egyszerűen tönkre menne, hogyha nem tudna olcsó keleti munkavállalókat alkalmazni az egyetlen változó mondjuk a költségeik között az a munkabérre adott a munkabérköltségek, hogyha ezeket tudják csökkenteni, akkor tudnak fennmaradni. Morán Sartier asszony és Jean Gorius asszony, remélem jól ejtettem ki a nevét. Hát végig játsszák ezt a játékot. Jó néhány módosítást terjesztettünk be, de ezeknek mindig az a célja, hogy csökkentsük maximálisan a dömpinget, a szociális dömpinget. És hogy próbáljuk meg a nemzeti munkavállalóink érdekeit képviselni. A módosításaink nagyon sokszor abba az irányba mennek, hogy számunkra az lenne a, az ideális helyzet, hogy a származási ország vagy a kiküldési ország vonatkozó jogszabályai közül a úgymond jobb feltételek valósuljanak meg az első naptól kezdve, és így mind a három, illetve így mind a nyugati, mind a keleti államok örülni fognak. Köszönöm szépen! felolvasom a felszólalók listáját, mert már csak egy óránk van, és mindenkinek lehetőséget szeretnék teremteni a raportőrnek is, hogy válaszoljon. Off is uh, uh, the next speaker, then it's Emilian Pavel, it's Adam Kosa, it's uh, Mr. Lenners, it's Mr. Kukan, it's Thomas Mann, it's Danuta Jasleveka, it's Renate Weber, Madam Söderova, Helga Stevens, and then hopefully remélhetően ennyi a vége, tehát ez a lista vége, és aztán a jelentéstevő fog még felszólalni. Ez pedig azt jelenti, hogy három percet nem tudok adni mindenkinek. Helga Stevens rajta van a listáján. Ne haragudjon, de én jelentéstevő vagyok. Úgyhogy szeretnék felszólalni. Miért a lista végén szereplek, amikor szerintem inkább az elején kellene szerepelnem. Ne haragudjon, én úgy tudom, hogy McIntyre asszony az árnyékjelentéstevő, és ő meg is kapta már a szót. Az ICR e nem tud két árnyékjelentéstevőt biztosítani erre az anyagra. Köszönöm, akkor én kezdeném. Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a jogalap kiterjesztése, ez rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy itt nem a munkavállalók jogairól van szó, ezért nem csak a belső piaci jogalap kell, hogy érvényesüljön. Itt a jogi szakértőink is elmondták azt, hogy mennyire fontos az értelmezést tisztázni, főként a Laval eset kapcsán és más jogesetek kapcsán is biztosítani kell a munkavállalók jogainak legjobb teljesülését, és Jutta Steinberg pedig a közlekedési vetületeire utalt ennek a kérdéskörnek. Tehát megint csak tagállami kompetenciáról van szó, Morán Sártyé asszony, asszony is utalt erre, a bérezés kérdése a mindenképpen tagállami hatáskörben van. Európa itt nem támogathatja a bérdömpinget, és szeretnénk, hogyha tényleg a terepen is megvalósulnának a változások. A legfontosabb munkavállalói jogok szerepelnek ebben a az irányelvben szerintem nem gondolom, hogy itt idő lejárathoz kellene mindezt kötni. Ezt létraszerűen kívánjuk megvalósítani a 24, 12 vagy 6 hónapos időszakok értelmében, és fontos lenne azt is tisztázni, hogy mikor tudnak a munkavállalók kollektív kezdeményezésekkel élni. Emellett most megadom a szót Pável úrnak, és kérem, hogy nagyon röviden foglalja össze a mondani valóját. Köszönöm szépen, németül fogok beszélni. Igen, az új tagállamok természetesen érdeklődéssel fordulnak ez irányel felé. Szeretnék én is néhány kérdéssel kezdeni, amelyek miatt nem tudok aludni. Hogy néz ki a gyakorlatban, amit, amit igazából javasolni kívánunk-e módosítókkal. Hogy néz ez ki, és hogyan fogja befolyásolni mindazokat, akik tényleg betartják azokat a dolgokat, amik a régi irányelvben vannak. Például a régi szabályokat és az újakat a jelentéstevőkkel és árnyékeladókkal világosá kell tenni, ki kell érlelni. Mert akik nem tartják tiszteletben hogy azok nem tartják be a szabályokat, amiket, amikről néhány éve döntöttünk, aztán ezek az, ezekkel felbátorítjuk az, az, az új szabályokkal, erre még bátorítjuk őket, akkor persze, hogy nemet kell mondjunk ezekre. Például a, a postafiók vállalatok ellen fel kell lépni. És teljesen egyetértek azokkal a módosítókkal, amelyek azt mondják, ezeket, ezeket le kell vadászni egy, a szigorúbb. Ha kell kerülnünk, hogy munkavállaló immigráció erősödjön. Mi lesz azokkal a vállalatokkal, ahol nincs elég, meg tagállamokkal, ahol nincs elég munkaerő, már most sem. Engem az is nyugtalanít, hogy nyugaton az új vállalatok nyernek majd az új szerződésekkel. Vagy az új szerződések azt is jelentik, hogy új munkatársakat vehetnek fel. Korábban úgy volt, hogy csak régebben a dolgozókat lehet kiküldeni. Aztán a 13. hónap, meg a karácsonyi fizetés, ugye a 8 hónapos munkavállást 6 hónaposra csökkentik, az mit kap majd? Kétharmadát a havi bérnek, vagy 8 hónapra? Hogy számolják ezt ki? Ezekkel foglalkoznunk kell, és szerintem inkább jobban kéne betartatni a, a meglevő szabályokat, mint hogy arra törekedjünk, hogy újakat hozzunk létre, mert mint egy fölbátorítjuk azokat, akik nem tartották be a régieket sem. Persze Ágnes sok mondandójával egyetértek, de a hat hónapos korlátozás semmiképp sem tudom elfogadni. Köszönöm. Köszönöm. Kósa úré most a szó. Kérem, rövidre fogja. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, igyekszem rövidnek lenni. Valóban legnagyobb tisztelettel adózom a jelentéstevőknek, illetve a társjelentéstevőknek. Nagyon nagy dolog ez. A mai napig nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a folyamat, erre a folyamatra szükség van, de természetesen megpróbáljuk a legjobbat kihozni ebből. Az egyik, amit szeretnék, mindig is hangsúlyozni, korábban is többször elmondtam, é, tehát ez nem kelet és nyugat problémája. A másik, a kiküldő ország ö, a, le, a, második legnagyobb ország Németország, a legnagyobb kiküldő ország Németország. Az egyenlő munkáért egyenlő bért elve, ez a saját magunk háza táján kellene először érvényesíteni ezt, és utána tudjuk esetleg hitelesen, utána tudunk ezzel hitelesen foglalkozni, hitelesen be tudjuk mutatni, hogy alkalmazzák ezt az országok. Elmondtam az Európai Bizottság A szerződéses munkavállalók bérezése alacsonyabb, mint a főállású munkavállalókért, tehát ugyanazt a munkát végzik, és egy írásbeli kérdéssel fordultam ezért a bizottsághoz, és azt válaszban azt kaptam, hogy a gyakorlatban elismerik, hogy nagyon sok szemponttól függ egy-egy személy fizetése. Tehát akkor miről beszélünk? Nálam nagyon fontos kérdés, és a módosító indítványjal is éltem, ez a jogalap kérdése, illetve meg vagyok győződve arról is, hogy hibás nézőpont csak a bér és a munkavállaló szempontját figyelembe venni. Ez nagyon fontos. Mi vagyunk, bocsánat, tehát a munkavállalókat meg kell védenünk, és természetesen a szolgáltatás szabadságát is érinti ez. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést is. A Róma 1-es rendelet kérdését alaposan végig kell gondolnunk, ezzel több, módo, tehát több módosítót adtam be, ami erre irányul, és szeretném az árnyékjelentéstevőket kérni arra, hogy gondolják ezt végig. Én jogászként nem tudom megkerülni ezeket a szerződéseket. Tehát nekem jogászként az a feladatom, hogy a szerződések alapján a jogszabályokat létre tudjuk hozni, és a Róma egyes rendelet teljes mértékben figyelembe kell venni. És az utolsó rendben foglalkozzunk a rendeletmódosításokkal persze. Ebben abszolút partner vagyok. De a mostani fejlemények között a tagállamok között a mostani jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban ezzel ki foglalkozik. Tehát például Franciaországban nemrég hoztak egy rendeletet, ami megtiltja a nem Franciaország, vagy nem francia kommunikáló építés, vagy építésen dolgozó munkások felvételét. Ez a szolgáltatások szabadságának a korlátozása. Nekünk ezzel is fel kell lépni, ezzel ellen is fel kell lépni és szeretném azzal zárni, lehet, hogy nem teljesen nem egybehangzó a társ jelentéstevők véleményével, de nyitott vagyok minden közös megoldásra. Ezt hangsúlyozom, nekem is az a célom, hogy a legjobbat tegyük a mostani jogszabályokkal kapcsolatban, és legyen lehetőség arra, hogyha, hogy megalapozzuk a legjobb jogszabályt. Thank you. Uh, I'll give the floor to Mr. Köszönöm. Lenárd Zúé most a szó, utána meg Kukán úré. Lenárd Zú. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a társ jelentéstevő kemény munkáját, meg a kollégák munkáját, amely az 500 valahány módosítóban öltött testet, és amely nyilván kemény munkát jelent majd az előadóknak. Szeretném még egyszer elmondani azt, hogy itt alapvetően a szolgáltatások szabad mozgásáról van szó, nem a munkavállalók szabad mozgásáról. A munkavállaló úgy is mehet szabadon minden európai tagállamban a szabályok szerint, és munkat vállalhat, és ez jól is van így. Épp most a szolgáltatások szabadsága a fő téma. Az eredeti javaslatában ilyen helyszín azt mondta, Európában több posztink kell, nem kevesebb én holland határvidékről származom, meg tudom erősíteni ezt. És azt mondja, nem csak több, hanem méltányosabb kiküldésre van szükség. A módosítókat nézve nem olvastam el mindet, de látom, hogy vannak olyan kollégák, akik nem egyszerűbbé akarják tenni. Egyesek egyszerűbbé akarják tenni a kiküldést, mások meg méltányosabbá. Hát szerintem a kettő között az én módosítóm adja a legpontosabb egyensúlyt. Az én módosító, hogy mind a kettőt kielégítik. Olvassák el őket, javaslom, ez a megoldás. De van arra ok, hogy módosítsuk a jelenlegi szabályokat, mert a munkaerők kiküldésének irányelve végül is nem úgy alakult, ahogy a 90-es években megtervezték, és a szabályokat három tényezőben lehet meghatározni. Egyrészt az áll kiküldés elleni föllépés, tehát mi a különbség a, a a kijöküldő ország tekintetében a teljes javadalmazás meghatározása is fontos. A második téma jó a törekvés az előadók részéről, hogy a nemzeti eljárásokhoz illeszkedjen a javadalmazás meghatározása, és ha sikerül egy jó módját megtalálni annak, hogy a javadalmazást definiáljuk ebben az irányelvben, akkor nagyon sok más probléma is megoldódik. Az időtartam szintén nagyon fontos. persze ez is könnyebbé válik, hogyha a javadalmazás definíciója jól alakul. Rugalmasan kell nézzük mindez ágazat specifikus módon, nem minden ágazat egyforma. Egyes ágazatokban rengeteg kikötött munkaerő, máshol meg szinte semmi. Ne próbáljunk mindenkire ráhúzni ugyanolyan méretet, az ágazatbeli különbségeket tartsuk tiszteletben. Utolsó gondolatom, teljesen egyetértek Kósa Ádám kollégával, hogy tegyük világossá, hogy persze kompr politikai kompromisszumról van itt szó, de mégiscsak jogilag vízálló kell legyen ez a dolog, helytálló módon, jogi szempontból is. Itt nem, nem az a jó, hogyha a Európai Bíróság elé mennek a dolgok, alakítsuk úgy, hogy jogilag helytálló legyen mindez. Köszönöm szépen, Kókán úr és Mán úr következnek. Kókán úr elsőként. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is Mindkét társ előadónak nagyon köszönöm az eddigi munkát, illetve a mai vita indítását. Nehéz és igényes témáról van szó, úgyhogy nehéz munkát végeznek. Általánosabb észrevételt szeretnék röviden eh, említeni, hiszen a módosítómat már előterjesztettem. Egyetértek, hogy ágazatra lebontott konkrét szabályokkal kellene a szállítást, közlekedést szabályozni. És egyetértek azzal is, hogy a vállalkozások, amelyek az Unióban működnek, az előnyét lássák ennek a felővizsgálatnak. És itt nem a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás kérdéséről van elsősorban szó, hanem arról, hogy az egységes piac mindkét irányba működjön. Tehát egyrészt a szolgáltatások szabadságát garantálja a mozgásszabadság mellett. Hogy ezt elérjük, a tényleges kiküldetésben napi szinten érintettek véleményét is meg kell hallgatni. Az európai vállalkozások véleményét, amelyek kiküldenek munkavállalókat, és azokat is meg kell hallgatnunk, akik a kiküldött munkavállalók. És ilyen értelemben nem szabad adminisztratív terhekkel túlterhelni őket. Tehát ezt is vegyük figyelembe. Köszönöm. Thank you, Mr. Ma Köszönöm szépen. Manur következik. Ön után pedig ilyes asszony. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna Elizabethnek és Ágnesnek megköszönni a munkát. A, be, a prezentációban láttam, hogy van egyfajta közös szellem, megpróbáltak kompromisszumokat kialakítani, ez mindenképpen segít majd bennünket. A munkavállalót is, a munkaadót is, meg a KKV-kat is segítenünk kell, mind a két oldalt látni kell. Vannak van néhány alapelv. Egyrészt nem szabad megengednünk a szociális dömpinget sehol. És a ebben is irányban is világosá kell tennünk, de a protekcionizmus ellen is fel kell lépjünk. Amikor az Egyesült Államok egy olyan embert ünnepel, aki 150 betűvel akarja irányítani a legnagyobb országot a világon, hát ennek láttán nem szabad engedni, hogy Európa átvegye ezt a pozíciót. Aztán azt is, azt is el kell kerüljük, hogy áll kiküldés valósuljon meg, tehát, ha a másik tagállamban dolgozó munkavállaló esetében el kell tudni dönteni, hogy kiküldött munkaerő vagy sem, az áll magánvállalkozók probléma és drámai. Hazámban, Németországban mindenhol látható ez a probléma, az, az áll ö, magánvállalkozók problémája. Aztán a, a postafiók cégek ugye nem egy bagatel probléma, hanem súlyos ügy az adó szakbizottságban is dolgozom, a Panama dokumentumokkal foglalkozó külön bizottságban is dolgozom, ott is látszik, hogy rendkívül súlyúak ezek a problémák, és összefüggenek a mi irányelvünkkel. A hamisan bejegyzett vállalatok és munkavállalók ügye. És főleg a KKV-k azok, amelyek betartják a szabályokat, számukra kell biztosítani az észszerű szabályokat a kiküldési irányelv tekintetében, és az, hogy a a bérek, bérszintért a tagállam ö, hatékony, hatá, felelős, az is világos. Aztán nem találtam választ az mert reprezentatív ö, ö, tarifa megállapodásokra. Mit jelent ez? Erre vonatkozóan nem kaptam választ, jó lenne, ha is tisztáznánk ezt a fogalmat, és azt szerint találnánk megoldást rá. Thank you. Köszönöm szépen. Jeslöveke asszony a következő, utána pedig Weber asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Gratulálni szeretnék a kollégáknak, akik módosítókat terjesztettek elő, mert a nagy többsége ezeknek azt bizonyítja, hogy valamennyien világos, átlátható szabályozást szeretnénk a munkavállalói kiküldetéseket terén érvényesíteni, hogy biztonságosan fejlődhessen ez a terület. A frakció módosítóit megnézve alapvetően a világosságot és az áttekinthetőséget szerettük volna biztosítani mindkét fél számára, a munkáltató és a munkavállaló szempontjából is ami a 24 hónapon túli időtartamot illeti, plusz jogosultságokat javasolunk, amelyeket élvezhetnének a kiküldetésben dolgozók ez a 209, 289-es módosító, illetve rugalmasabb számítási módszert javasolunk az időtartam számítására. A 24 hónap helyett 36 hónapot szeretnénk, illetve derogációs lehetőséget, valamint két hónapos szüneteltetési lehetőséget. Számos ágazat ezt igényelné. Emellett egy olyan rendelkezésre is teszünk javaslatot, amely hatékonyabban hangolná össze a 883-as rendelettel ennek a szabályozási területnek a rendelkezéseit. A munkavállalás helyszíne annak a tagállamnak, a szabályai kellene, hogy érvényesüljenek alapvetően, és a 365-ös módosítóban pedig az a javaslatunk, hogy kapjanak plusz fizetést a hivatalos ünnepeken végzett munkáért. Valamint évvégi prémiumot is javasolunk, és így tovább. Tehát egyértelmű, hogy a minimális jogok, illetve a plusz fizetés és prémium elemek a tagállamok által meghatározható területek. Aztán a 412-es módosító is nagyon fontos a tekintetben, hogy az információk elérhetővé tétele az interneten egy honlapot igényel, ne a munkavállalónak kelljen annak utána járnia, hogy megfelelő bért kap-e, illetve ne a, a munkáltató kell, kelljen, hogy utána kutasson ennek a témának. Ami pedig a különböző rövid szállítási szolgáltatások és tranzit szállítás esetében külön szabályokat szeretnénk. Az Európai Bizottság számos alkalommal úgy nyilatkozott, hogy ezt a területet ne kezeljük hasonlóként. Tehát ez ne legyen a többi szolgáltatáshoz hasonló. A közlekedési, szállítási szolgáltatások, tehát egy külön terület legyen. A francia kollégáknak pedig azt mondanám, hogy 60%-a a kiküldetéseknek különböző nyugati tagállamok között valósul meg, tehát valójában Európának ezen a területen van a legnagyobb szükség a szabályozásra, ne feledjük ezt. Weber asszony után Soldra Vászony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagyra értékelem a kollégák kemény munkáját ezzel a fájlal kapcsolatban, függetlenül attól, hogy egyértelműen más véleményel gondolkodunk erről az egész témáról. Az én véleményem szerint azért itt nem tiszta a helyzet azzal kapcsolatban, hogy az irányelv felülvizsgálatának mi az alapja. És miután az Európai Unióban is nagyon nagy törésvonalak mutatkoznak, és ez senkinek sem érdeke, nézzük meg, hogy hogy néz ki a statisztikák szempontjából mindezt. Itt a kihelyezés főként a nyugat és a kelet államok között valósul meg a statisztikák alapján, de mégis azért vannak úgymond másodlagos elszenvedői is ennek a kérdésnek, és ezek a, a közép-európai KKV-k. Ugyanis nagyon sok kemény feltételt jelent mindez, és gyakorlatilag csak a nagy vagy multinacionális vállalatok képesek ezeknek a feltételeknek megfelelni. Egy másik oka ennek az, hogy összekeverjük azt a gondolatot, hogy mi az, hogy megvédjük a munkavállalókat, és mi az, hogy illegális munkavégzés. Egyáltalán miért vélemény, miért térünk ki az illegális kérdésekre egy olyan joganyagban, amely a legálisan külföldön munkát vállalókra vonatkozik. És aztán itt van ugye a elnézést kérek azért, amit mondani fogok. Ugye a híres lengyel vízvezeték szerelőről van szó. A víz, lengyel vízvezeték szerelő már elnézést, de nem egy kihelyezett munkavállaló, elment máshová azért, hogy ott munkát vállaljon, de nem őt kihelyezték, hanem magától ment el. Márpedig ebben a joganyagban úgy tűnik, mintha olyan problémákat akarnánk megoldani, amelyek nem is ebbe a problémakörbe tartoznak. És ezen keresztül elvezet bennünket mindez a jogalap kérdéséhez, ugyanis itt szolgáltatásokról van szó. Miért is kellene kiterjeszteni a jogalapot? Én úgy gondolom, hogy személy szerint én egyáltalán nem támogatom a jogalap kiterjesztését, sőt. Emellett úgy látom, hogy azért itt szektor specifikus jogszabályokra is szükség van, főként a közlekedés területén, de azért ott már amúgy is a közép-európai KKV-k nincsenek benne az európai piacban, mert egyszerűen nem képesek olyan pénzügyi háttért biztosítani, amely nélkül nem tudják megvalósítani az érvényben lévő feltételeket, szabályokat, ugyanis itt nem csak európai jogszabályokról van szó, hanem a helyi, regionális szabályokról is, amely sokszor nem jelenik meg a honlapokon, és nagyon sok közlekedésben dolgozó szakszervezettel, illetve munkaadói szervezettel beszéltem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ők nem tudják teljesíteni ezeket a feltételeket. Sojdrova asszony, és aztán Stevens asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony szeretném megköszönni ennek a vitának a megvalósítását, mert ezen keresztül a módosításainkat el tudjuk magyarázni. Hogyha átlátható helyzetet szeretnénk teremteni, akkor el kell magyarázzuk azt, hogy milyen módosításokat és milyen oknál fogva terjesztettünk be. Én 11 módosítást írtam, néhányról most fogok beszélni. Az egyik a jogalapra vonatkozik. Én azt gondolom, hogy jó az, hogyha a jogalap kiterjed a kihelyezett munkavállalók helyzetének helyzetére is. Ugyanakkor itt főként a szolgáltatások szabadságára vonatkozó jogalap a legpertinensebb. Úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatások szabadságára kell alapvetően hivatkoznunk. A másik módosításom a közlekedési szektorra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy itt lehetőség nyílik kompromisszumok kidolgozására. Vannak olyan javaslataink ugyanis, amelyekben azt szeretnénk kimondani, hogy a jelenlegi irányelv, amely 96-ban valósult meg, ez kellene irányadó maradjon egészen addig, amíg az Európai Bizottság szektorspecifikus joganyaggal nem áll elő a közlekedés területére. Más szavakkal az administratív szabályok további erősítése, amely a jelenlegi jogszabályban vagy jogszabálytervezetben szerepel, nem szabad, hogy a közlekedési szektorra is vonatkozzon, és mi mindannyian úgy látjuk, és a jelentéstevőink is úgy gondolják, hogy a közlekedés az egy nagyon különleges szektor, és ezért szektorspecifikus jogszabályokra van szükség. Vagyis ennek a mostani irányelvnek a felülvizsgálata nem vonatkozna a közlekedés területére. Köszönöm szépen. Helga Stevens kapja meg a szót. és aztán Krisztenzen úr lesz az utolsó. Stevens asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést a korábbi zavarért. Egy másik témadosszíra gondoltam, ahol én vagyok az árnyékiradó. Elnézést kérek. Tehát ebben a témában viszont először is mind a két jelentéstevőnek köszönöm a munkát. Rendkívül fontos tudni a téma. Nagyon kényes is egyúttal és abszolút szükséges, hogy továbbra is fellépjünk a szociális dömping ellen. Központú fontosságú ez, hogy megvédjük a kiküldött munkavállalót, még a helyi munkavállalót is a fogadó országban. Meg azt, hogy az állampolgárok elfogadják az EU egészét, ebből a szempontból is fontos. Hagy beszéljek először a kiküldés időtartamáról. A munkaerő kiküldése, amely alapvetően a szabad munkavállalásból adódik, a definíció szerint eleve korlátozott időtartamú. Fontos azért is, hogy elkerüljük a szociális dömpinget, és meghatározzuk a kiküldés maximális időtartamát egy-egy adott ágazatban. Mert hogy, hogyha az átlag az időtartamnak négy hónapnál kevesebb a mérések szerint, szerintem a hat hónapos megkötés teljesen megfelelő a legtöbb ágazatban. Amit kockázatos szektornak hogy melyiket tekintjük, azt a tagállam kell eldöntse, mert hogy nagyban különbözik a helyzet tagállamok között. És mindez a szubszidiaritás elvét is figyelembe venni, ha úgy oldanák meg. Ugyanakkor egyes ágazatokban a munkaerő szabad mozgása és a kiküldés is nagyon komoly gazdagságot hozott a tagállamok számára, a kiküldés nem mindig szociális dömping. Látni kell ezt is, folyton szem előtt kell tartani. Ezért nem hiszem, hogy szükséges volna a nem kockázatos ágazatokban megkötni az időtartam maximális volt, Tehát persze, hogyha tényleg időszakos a kiküldés. Igen, föl kell lépnünk a szociális csalások ellen, ám nem szabad a szolgáltatások szabad mozgását ezzel megszüntetni. Ez, ezen logika mentén a társadalombiztosítási szabályozás reformját is szem előtt kell tartani. A másik téma az egyenlő munkát, egyenlő érv, ugyanazon helyen elv. Szerintem ez egy abszolút feltétele annak, hogy méltányos legyen a verseny a munkavállalók között. Nagyon fontos előrelépés volna a szociális dömping és a csalás elleni harcban is. Az is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió munkahelyeket kell teremtsen, és gazdagodást kell hozzon. És nem szabad hozzájárulni ahhoz, hogy megszűnnek munkahelyek egyes tagállamokban, illetve tönkretesznek munkahelyeket, mert lefelé megy a verseny. Tehát Ugyanakkor az egyenlő bér elvét nem lehet az egyenlő munka, munka, munkát egyenlő bér átlátható és betartható szabályok mellett kell érvényesüljön. Ezen túl, hogyha a szabályok nagyon bonyolult adminisztratív terheket rónak a vállalatokra, az megterheli a piac képességét, különösen a KKV-knak. Delegációm a hatékonyabb belső piac működéséért hozott szabályok híve, ilyenként kell ezt is meghatároznunk. Végül azt kell mondanom, hogy a minimálbér meghatározása szigorúan tagállami hatáskör. És ahogy az előző hozzászóló is mondta, szerintem is win-win kettős nyerő helyzetet kell teremtenünk ezzel a jogszabályjal, így kell meghatároznunk, és támogatom ezt a munkát. Thank you, Madam Stevens. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Krisztensen képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm az előadóknak a kiváló munkát, amit végeztek. A kiinduló pont szerintem teljesen jó, hogy különböző fejezetekre osztották, illetve témakörökre fel ezt a kérdéskört, így könnyebb kezelni őket. Thomas Mannnal egyetértek, hogy itt igazából a protekcionizmus ellen lépünk fel, azzal párhuzamosan, hogy a szociális dömping ellen is. Ugyanakkor a szerződések szellemében és alapján kell eljárnunk, a diszkrimináció ellen kell küzdenünk. Tehát ez is egy vezérmotívumunk. Számunkra ez egy piros vonal, amelyből nem engedünk. nem lehet megkerülni ezeket a szabályokat, és nem szabad ezt megengedni. Nem értek egyet azokkal, akik a közlekedés szállítást kivonnák ennek a csomagnak a hatája alól. Lehet persze ágazat specifikusan szabályozni ezt, de az ott kiküldetésben dolgozók helyzetét igenis ebben az irányelvben kell szabályozni. Úgy általában az EU szempontjából ez egy jó folyamat, illetve a parlamentnek is előnyös, hiszen végre a feladatunknak megfelelünk. És az irányelv mögé valódi többséget tudunk felsorakoztatni, anélkül, hogy nagyon megosztottá válnánk. A tanács számára is egy jó munkafeladat ez, mert egy közös megoldást találhatnak a tagállamok megosztása nélkül. Sokan szeretnék megosztani a tagállamokat, illetve a parlamentben is van ilyen megosztottság, hogyha a különböző hozzáállásokat nézzük. De úgy tűnik, hogy a tanácsnál egyesek annyira megosztanák a különböző feleket, hogy semmi ne legyen belőle. Minden esetre köszönöm a jelentést. Köszönöm, hogy ilyen röviden és lényegre törően fogalmazott. Talán néhány percet szállhatunk most arra, hogy a bizottsági munkacsoport vezetőjének és megadjuk a szót. Az utóbbi szempontokra. Pereira úr, röviden kérem, hogy reagáljon, és aztán marad még 25 percünk. Köszönöm, elnök asszony, a szót, és igyekszem röviden a lényegre törni. Az előadóknak köszönöm a kiváló munkát, és valamennyi szakbizottsági tagnak is köszönöm, illetve a képviselőknek köszönöm az elvégzett munkát és a módosítók előterjesztését. Még akkor is, hogyha Morán Sátyi asszony felhívta a figyelmet arra, hogy fontos kérdésről van szó, tehát a munkára korlátozott idő keret áll rendelkezésre. Nos, néhány észrevételt szeretnék tenni egyes módosító indítványokkal kapcsolatban Láttam, hogy egyetértenek teljes mértékben a két társelőadó és a hozzászólók is mind egyetértően fogalmaztak arról, hogy világos és ellenőrizhető, alkalmazható szabályokra van szükség. Én csak érintőlegesen emelném ki, hogy számunkra is világos ez az igény. Tehát például a javadalmazás szabályozásánál kell ezt szem előtt tartanunk. És szintén szeretném aláhúzni, hogy a módosítók az átláthatóság növelése terén, tehát hogy a munka körülmények, akik küldetésben dolgozók esetében követhetők és világosak legyenek az új irányelvben. A konkrét alkalmazást úgy gondolom, hogy így tudjuk elősegíteni, tehát jó irányba haladunk. Ezzel ellenkező értelemben említeném, hogy a különböző alkalmazandó szabályoknak a bonyolultsága, hogyha mondjuk az időtartamot elbonyolítjuk és sokfelé bontjuk, akkor ezzel az átláthatatlanság felé tennénk egy lépést. Tehát, hogy a 6 hónapon eh, belüli és túli, vagy a 24 eh, hónap és így tovább, az szükségtelen bonyodalomnak tűnik nekem, és ez nem könnyítené meg sem a munkavállalók, sem a munkaügyi felügyelőknek a feladatát. Tehát fontos számomra és számunkra, hogy tartsuk az eredeti javaslatnak az irányvonalát, vagyis hogy a kiküldetésben dolgozók helyzeteire egyértelmű szabályok vonatkozzanak, de olyan módon, hogy az ő védelmük hatékonyan érvényesüljön a mozgásszabadsággal párhuzamosan és a szolgáltatás szabadságával együtt. És ami az időtartamot illeti, a foglalkoztatásnak a körülményét szabályozza az irányelv a kiküldetés időtartamára. És azt gondolom, hogy vannak olyan módosítók, illetve kísérletek, amelyek abba az irányba hatnának, hogy ne legyen szigorúan szabályozható a kiküldetés időtartama, hanem az előzetes időtartamot és még egyéb szempontokat eh, is lehetne, vagy lehessen figyelembe venni, javasolják ők. Azt gondolom, ennek ellen kellene állnunk, hiszen a cél ellen hatna az irányelv célját ütné. Említettem már, hogy számunkra nagyon fontos ez a szabályozási terület, illetve a jogalap, az, amely az irányelv mögött áll. És csak olyan szabályozást tudunk elfogadni, amely diszkriminációmentes, illetve a nemzeti szolgáltatók számára nem jelent semmiféle előnyt a transnacionális szolgáltatókkal szemben. Tehát oda kell figyelnünk erre a szempontra. A foglalkoztatás szempontjai, a munkafeltételek csak egységesen szabályozhatók. Nem, nem szabad olyan széles megfogalmazásokat és rendelkezéseket használnunk, amely mondjuk a határon átnyúló vagy határon túli szolgáltatóra szigorúbb előírásokat tartalmazna a belföldi szolgáltatóhoz képest. Záró észrevételként a jogalapról szeretném még hozzátenni, hogy persze ez egy politikai kérdés, de ezzel együtt jogi kérdés is. Az Európai Bíróság joggyakorlata meghatározza a mozgásterünket, tehát a jogalapot ezt figyelembe véve kell megválasztanunk és kialakítanunk. Tehát ez azt is rögzíti, hogy amennyiben kettős jogalapot szeretnénk, akkor ez egy rendkívüli helyzetet eredményezne, ami csak kivételként fordulhat elő. Tehát inkább egy egyensúlyt kellene találni a megközelítésünkben, hogy a szubszidiaritási elvnek is meg tudjunk felelni, és az egyik jogalapot a másik alá kell rendelnünk ennek keretében. Úgy tűnik számunkra, hogy az irányelvnek a célja továbbra is az, hogy a belső piac hatékony működését lehetővé tegye, egyeztetve a különböző nemzeti jogszabályokat. A kiküldött munkavállalók javára és érdekében. Ami pedig a meghatározó elem, az, hogy a jogalap megválasztásánál hatékonyan és következetesen járjunk el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Jongérius asszony és Morán Sártyi asszony mindkettőknek megadom a szót, és maradt még 23 percünk. Köszönöm szépen és nagyon örülök annak, hogy a kollégák rávilágítottak néhány olyan dimenziójára ennek a kérdésnek, amely szélesebb kontextusba helyezi mindezt. Persze el kell olvasni az anyagot, reméljük, hogy a módosításokat megelőzően azért elolvasták az anyagot is melyik módosítás pontosan mit jelent, mire terjed ki. Azt gondolom, hogy a közeljövőben remélem, hogy nem fognak attól megijedni, hogyha még egyszer arra fogom kérni önöket, hogy a módosításokat indokolják meg, mert ahogyan elmondtam már, Előttünk hosszú út áll, és meg vagyok győződve róla, hogy megfelelünk a feladat nagyságának, és amennyiben hajlandóak vagyunk meghallgatni egymás javaslatait, és megpróbálunk közös megoldásokat találni, akkor ebben, ebből kiindulva majd a jövőben megfelelőképpen tudjuk biztosítani a belső piac működését, a kis és közepes méretű vállalkozások kezelésével és a munkavállalók jogainak tiszteletben tartása mellett mindezt. Reméljük, hogy megfelelő egyensúlyt tudunk találni. Persze nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt elrontjuk, vagy elrontsuk, mert az emberek, az állampolgárok azért mondjuk ki, elég jól fizetnek minket arra, hogy jól végezzük a munkánkat, és jó megoldásokat találjunk. Számunkra fontos az, hogy az alapjogokat védeni tudjuk az Európai Unió területén. Természetesen a munkavállalók jogai nagyon fontos alapvető jogok, nem akarjuk ezeket akadályozni. Én korábban szakszervezeti vezető voltam, és mindig is azt védtem, hogy az embereknek joga van máshol munkát vállalni. Ez egy alapvető munkavállalói jog. Úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos lehetőség mindenki számára, gyakorlatban a szolgáltatások szabadsága ürügyként lett kihasználva arra vonatkozólag, hogy nem védték a munkavállalókat, és számunkra az a, fe, tehát az a mi feladatunk, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk, és ennek a mentén valósítsuk meg a céljainkat. Természetesen nem fogok most minden javaslatra választ adni. Már csak azért sem, mert ez azt is jelenteni, hogy én már most tudatában vagyok annak, hogy hol lesznek a végső súlypontok. Most pedig számomra az a legfontosabb, hogy meghallgassak mindenkit, kialakítsam a parlamenti álláspontot, és a mi szavazásunk után én remélem, és vannak egyébként ezzel kapcsolatos pozitív jelzések is, hogy a tanács is támogatni tudja majd mindezt. Tehát hogy a tanács is nagyjából a mi ütemtervünkkel párhuzamosan dolgozik, és aztán majd a trialógusra kell vinnünk ezt az egész anyagot, és széleskörű konszenzust kell kiépítenünk. Tehát meg kell, fogal, meg kell feleljünk ennek a munkának, és a szociális dömpinget be kell szüntetni, de a protekcionizmust is el kell kerülni, mert az sem segít bennünket. És végül azt szeretném még elmondani, hogy később a módosítások magyarázatát meghallgathassam, és várom azt, hogy a társjelentéstevővel együttműködve, az árnyékjelentéstevőkkel együtt és a szakbizottság tagjainak hozzájárulásával kiépítsük azt a széles körű alapot, amelyre majd támaszkodni tudunk. És azt fogom kiírni az íróasztalon felé, hogy feleljünk meg ennek a kihívásnak. Köszönöm szépen, kedves Agnes. Ez nagyon pozitív és nagyon nyílt lezárása volt. Én először szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, és az összes kollégának a munkáját, akik ma reggel hozzájárulásaikkal tovább gazdagították ezt az anyagot. Az első gondolat, ami eszembe jut, az az, hogy változik a közmegítélése ennek a kérdésnek. Fel is írtam néhány mondatot, ami tényleg ezt támasztja alá. Nagyon sok jegyzetet készítettem önöket hallgatva. Nem akarjuk Európát megosztani. Szó sincs erről valójában, akik az európai szellemiséget követik, azok konstruktív formában próbálnak valamit tenni, és azt hiszem, hogy a mai felszólalások nagy többségéből ez árat, és ezért szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon nehéz lenne pozitív hatást elérni, akkor, hogyha nem ilyen megközelítés jellemezné a kollégákat. Nem szabad, hogy kiátszuk egymást egymás ellen, nem ez a célunk, nem akarjuk megosztani Európát. De azért lenne néhány magyarázatom is mindehez. Nagyon sokan önök közül utaltak arra, hogy Franciaország, hazám, a múlt héten egy olyan záradékot fogadott el, amely a Molière záradék nevet viseli, és hogy ez nem túl európai szellemiségű. Nos, már bocsánat, de itt nem szabad eltévesztenünk a dolgokat, és összekevennünk a dolgokat. Ugyanis a szenátus és a képviselőház részéről is leblokkolták ezt a záradékot, Azért, mert ez a munkavállalók jogait nem a tiszteletben, és nem tartotta tiszteletben a szolgáltatások szabadságát sem. De mégis helyi szinten, egy, egy város szintjén, megyei szinten, vagy egy regionális szinten a közbeszerzési eljárások kiírásaiban megjelenik ez a fajta gondolkodásmód. Én mindig is mindent megtettem a Molière záradék ellen, és semmit nem vagyok hajlandó engedni ezen a területen. Mert hogyha beleesünk ebbe a hangyabolyba, akkor tulajdonképpen Európát bontjuk szét, és az egész munkánkat vesszük semmibe, a munkavállalók szabadságát vesszük semmibe, a szolgáltatási szabadságot vesszük semmibe, és a munkavállalók szabadságát vesszük semmibe. Biztosak lehetnek abban, hogy én nagyon elkötelezett vagyok ez ellen, és egyébként még a saját pártomon belül is írtam egy levelet, persze néha egy kicsit provokálni is kell a saját pártunkon belül is, hogy meghalljanak bennünket. Nos, hát én megtettem ezt a feladatot. De ez egy olyan vita, amit nem szeretném, hogy megismétlődjön máshol is. Gondolom értik, hogy miért. Értik, ugye, hogy hogyan dolgozom nem francia szempontokat akarok csak kívánni, és nem is, nem is a keletieket és a nyugatiakat akarom, vagy államokat akarom egymás ellen hangolni. Nem, itt európai szellemiségre van szükség, úgyhogy a Molière záradékot, egyébként én ismerem, hogy ez honnan származik, és nem szeretném itt most semmiféle módon támogatni vagy reklámozni ezt, és számíthatnak az én elkötelezettségemre ennek az áradéknak a megtorpedózásában. Másodszorban pedig én itt mindenki mást védek azon keresztül, hogy ezt az áradékot elutasítom. A másik fontos gondolat, és ez szerintem szintén fontos kérdés, azt láthattuk, hogy az önök megjegyzései alapján kiderült, hogy konszenzust keresnek a legtöbben. Nem akarunk protekcionizmust, konszenzus szeretnénk, és a konszenzus kiépítésében, ahogyan Krisztenzen kolléga is elmondta, a parlament álláspontja kell, hogy érvényesüljön. A parlamenten belül meg kell legyen a többségünk, és erősnek kell lennünk a triológusok szintjén is. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, és persze még most is nagyon sok feladat vár ránk, nem csak a két, árnyék jelent, a két jelentéstevőre, hanem másokra is, és pontosan ezért mondom azt Mártinának, hogy voltak már egyébként mostanáig is jelentéstevői találkozók, de lesz még egy a következő során, szeretnénk megkapni az összes módosítást, meg is várjuk, míg megérkezik az összes módosítás, mert a következő árnyékjelentéstevő találkozunk, már a konszenzusok kiépítése, a kompromisszumok megvitatása céljából jön majd létre. Itt most persze a titkárságra nézek, mert valószínűleg április 5-én most kapom itt a választ, április 5-én lesz a következő árnyékjelentéstevői találkozónk. Ez lesz a következő munkafázis kezdete, a kompromisszumok kidolgozása, a konszenzusos megoldások kidolgozása mindazon pontok esetében, amelyekben lehet konszenzus. Lehet, hogy különböző geometriai formációkat tudunk majd létrehozni, mert elképzelhető, hogy nem lesz többség minden kérdésben, nem lesz meg a többség, de mindenképpen megkívánunk tenni mindent az eredmény elérése érdekében. Szeretnénk a szolgáltatások szabadságát megőrizni. Ez egy fontos iránymutatás számomra politikai szempontból. Azt az elvet követjük, hogy azonos munkáért azonos bért, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor versenytorzulás jönne létre a munkaerőpiacon. Ami pedig a javadalmazást illeti, biztos, hogy még sok vita lesz, különösen a közlekedési szektorral kapcsolatban. Ami a jogalapot illeti, meghallgattam Pereira urat, látom, hogy ő nagyon óvatos, ő azt mondta, hogy a kettős jog alap nagyon különleges. Igen, ez igaz, önnek ebben igaza van. De ettől még ne felejtsük el, hogy nem az imkóban vagyunk, és ez a szabad mozgás a, dömp, a szociális dömping ellenébe megy, Úgyhogy ne felejtsük el, hogy természetes, hogy szociális konnotációi is vannak ennek a kérdésnek, de nekünk, politikusoknak az a feladatunk, hogy mm, respektáltassuk magunkat. Nekünk üzenettel kell élnünk az állampolgárok felé, hogy Európa szociális, Európa foglalkozik a legnagyobb aggodalmaival az embereknek. Megnézhetjük egyébként azokat a tanulmányokat, hogy Európában mik a legnagyobb aggodalmat keltő témakörök. Nos, hát a legelső, ez egyfajta szorongás, és ez a munkahelyekre vonatkozik, tehát a munkahelyek biztonságára ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt teszik fel az emberek maguknak, hogy Európa mit tesz nekünk, értünk. Én pedig nem szeretnék valami egyszerű ö, védvonal mögé bebújni. Perera úr, lehet, hogy egy kicsit megnehezítjük az ön feladatát, de mégiscsak ez a cél, hogy ne bújjunk el, álljunk ki az emberek elé, ne szégyeljük magunkat. Remélem, hogy azt mondhatom majd, hogy köszönöm Ágnesnek is a munkáját, mert azért nem olyan egyszerű ez. Hát azért különböző frakcióktól jövünk, és a véleményünk ütközhetne is, de nem erről van szó. Építeni szeretnénk valamit, konstruktívak vagyunk, együtt kívánunk fellépni, és magunk körül is szélesebb konszenzust akarunk kidolgozni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you. Köszönöm szépen Ágnesnek, Imdőrűsznek és Moresárti asszonynak. Nagyon érdekes volt meghallgatni önöket. Nagy reményeket fűzünk ehhez a munkához. Kettőkor folytatjuk a munkát mert akkor Tyson asszony lesz vendégünk az Európai Bizottság részéről, és aztán vitát tartunk az ifjúság helyzetéről is foglalkozunk a foglalkoztatottságáról. Kettőkor találkozunk, viszontlátásra!